good afternoon again. Welcome everyone to the Budget Econ. Um... Üdvözlök mindenkit uh, a Költségvetési és a Gazdasági Bizottság közös tanácskozásán. Szeretném most elfogadtatni a napirendet. Elfogadtuk. Nincsenek bejelentések, a második ponton és túl vagyunk harmadik pont. A reform támogatási program létrehozása. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy ezt az ülést 3.45-ig le kell zárnunk, úgyhogy szeretnék mindenkit kérni, hogy vegyék tiszteletbe, tartsák tiszteletben az felszólalási időket, majd én gondoskodom erről, hogyha önök nem tudnak önfegyelmet gyakorolni. Szeretném a két előadónak megadni a szót, négy percet kapnak fejenként. Először a Költségvetési Bizottságtól hallgassuk meg a szocialisták képviseletében Gabriel Zabaruiát. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbál, megpróbálom tartani a, magam a négy perchez. Végre itt van előttünk ez a javaslat, ez a tervezet. Ahogyan már elmondtuk az előző alkalommal, amikor találkoztunk, jó, és verdad que en muchas cosas... Nagyon sokat tanácskoztunk erről a előadóval, hogy megállapodásra jussunk, és sok aspektus van, amit a következő vitákon kell majd szóba ejtenünk a módosítók tárgyalásakor. Minden esetre bizonyos megállapodásokra sikerült jutnunk, és 50 módosítást javaslunk a javaslathoz képest alapvetően megállapodásra jutottunk, hogy jobban meg kell határozni a program céljait, és a pénzügyi kerettel kapcsolatos szavazáshoz kapcsoljuk ezt, illetve a kötelezettségvállalásokhoz. A fenntartható fejlődés, illetve a klímaváltozás, valamint a párizsi megállapodás kötelezettségvállalásaihoz kell kapcsolni ezeket a számokat illetve az eurozónán kívüli országokat is figyelembe kell venni, a csalás elleni harcot is figyelembe vettük, mint cselekvési területet, az igazságos átmenetet a fenntartható gazdaság felé. Aztán egy másik módosító csoport az, ami kapcsolódik ahhoz, hogy a reformjavaslatoknak mit kell tartalmazniuk, amelyekre a tagállamok tesznek javaslatot, figyelembe véve a környezeti kihatásokat, illetve hogy a tagállamoknak ellentételező intézkedéseket kell tenniük, hogyha valamilyen környezetkárosító hatása van ezeknek a intézkedéseknek, és figyelembe kell venni a reformoknak a költségvetés kihatásait is. És végül azt a lehetőséget kizártuk, hogy ehhez a programhoz más programokból át tudjunk venni forrásokat. Nagyon röviden, hogy spóroljak az idővel, hogy az elnök úr javasolta, ennyit mondtam volna. Thank you, Ader. So, and... Köszönöm szépen. A másik társjelentéstevő az ECON részéről, Karolina Tegál. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen kollégáimnak, hogy megjelentek. Támogatom a programnak a célját, valamint azt, hogy a tagállamok az Európai Unió ellenálló képessége és virágzása érdekében strukturális reformokat hajtsanak végre. Ez tényleg meg fogja erősíteni az uniót, és a jövőbeni gazdasági pénzügyi válságok hatását enyhítheti. Múlt héten véglegesítettük nagyon jó együttműködési szellemben a jelentés szövegét az ideológiai különbségeket át kellett hidalni, és egyet értettünk a költségvetési intézményekbe ide kapcsolásába, és a reformok melletti elkötelezettségek erősítésének eszközei be, az eljárás fékeit és egyensúlyait erősíteni kell annak érdekében, hogy tudjuk, hogy melyek azok a projektek, amelyek jogosultak a támogatásra. Ezen kívül a bizottságra hárul minden felelősség, tehát az európai szemeszter keretében az előrejelzés, az ország specifikus javaslatok, a javaslatok értékelése, illetve annak eldöntése, hogy valóban támogatandó-e sikere a projekt. Úgy gondolom, hogy itt szükség van több fékre és egyensúlyra, és nagyon örülök neki, hogy másik jelentéstevővel együtt tudtunk érteni ebben. Másik az, hogy nemzeti független költségvetési hatóságot kell bevonni, és hogy ennek is véleményt kell alkotni a reform elkötelezettségekről. Le, ez segíthet majd a tagállamoknak elkészíteni a javaslatot, és a bizottságnak is segíthet azt értékelni. A konvergencia támogató eszköz hatájáról is egyetértettünk. Olyan deformokról kell, hogy legyen szó, amelyek a szerződésekben is, illetve a nemzet, nemzeti jogszabályokban lefektetett eurozónával kapcsolatos jogszabályokat erősítik a reformok melletti elkötelezettséget is erősíteni akartuk. Például a tagállamok meg kell, hogy magyarázzák, hogy az, el, az elmúlt időben a reformtámogatások körében milyen elkötelezettségeik voltak. Ezek a rendelkezések, illetve a Nemzeti Független Költségvetési Hatóság ténye is erősíti majd a bizottság értékelési képességén. Nem, nem értettünk egy, egyet mindenen, azt ki is hagytuk egyébként a jelentésből, a program hatájáról például. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy csak olyan strukturális reformokat támogassunk, amelyek hozzájárulnak az Európai Unió és a tagállamok gazdasági ellenálló képességének fejlesztéséhez. És ezért gondolom úgy, hogy az európai szemeszter, illetve az ország specifikus ajánlások meg kell, hogy maradjanak, sőt, erősíteni kell ezeket. Hogyha szélesítjük a hatást, akkor az az kockáztatja a sikert. Szigorú és nagyon konkrét feltételeket kell szabni. Aztán az ő jogállamiságra tett utalást sem hagytuk benne a szövegbe, szövegben, és mert ezen, ezen sem értettünk egyet, ezért majd külön fogunk módosító, módosítókat benyújtani. Számomra világos, hogyha egy tagállam nem tiszt, nem tartja tiszteletben a jogállamiság elvét, akkor nem kaphat támogatást. Az elosztási rendszer is egy kicsit érzékeny kérdés. A bizottság a tagállamok között bizonyos módon el akarja osztani a pénzt, egyensúlyt akar teremteni, de azért a nagy tagállamok méretét figyelembe fogja venni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeti javaslat, várom a benyújtandó módosító indítványokat és a további munkát. Köszönöm szépen, Náttegál asszony. Most az árnyék előadó következnek két-két percre. Először az EPP nevében Lamasz úr úré a szó. Tessék úr. Merci, Monsieur le Président. Donc, Shadow pour Budge, au nom du, du PPE. Köszönöm szépen. Ágyék jelentéstevő vagyok, a néppárt részéről, Gádia Szemának gratulálok a, jelentéstevi, a jelentéséhez. Egy-két megjegyzéssel élnék, illetve kérdésem is lenne. Először is szerintem nagyon érdekes ebben a programban az, hogy a konvergencia támogatására való mechanizmust alakítja ki és így a nem eurozónához tartozó országok meghozhatják a szükséges reformokat ahhoz, hogy csatlakozhassanak az eurozónához. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ami pedig a pénzügyi maximális hozzájárulás kikalkulását illeti, Egyetlen egy kritériumot találunk, ez pedig a lakosok száma, ezt furcsálom. Azt gondolom, hogy ezt kombinálni kéne a lakosokra eső bevétellel. Ami pedig a reform fenntarthatóságát illeti, ez ugye nagyon kényes kérdés politikai szempontból, hiszen a reformok több évet ölelnek föl, és a, itt a demokráciai választások után kormányváltásra kerülhet sor, illetve többség is megváltozhat, és így változhatnak ezek a reformprogramok is. De eh, ahelyett, hogy az, 50, az öt évet javasolnánk, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy evolúció, amely a politikai kontrollt is előirányozza, meghaladva az Európai Bizottságot, például a tanácsban egy fordított többség segítségével, és ezt alkalmaztuk például a, a, a hatos csomag, illetve a kettes csomag, a sixpack és a tupek keretében is. Ami pedig a 46-os preambulum bekezdést illeti, nos, azt gondolom, hogy ebben a tekintetben az lenne a legjobb, hogy a horizontális klauzulát alakítanánk ki az egész európai programra vonatkozóan, és tudom, hogy a Költségvetési Bizottság kezében van ez a kérdés, illetve egy független fiskális intézmény létrehozásának a kérdése is fölmerül, amely szerintem európai szinten kívánatos lenne nemzeti szinten már beszéltünk róla. Köszönöm szépen, Lamaszúr úr, mondja az elnök. Maletics asszony következik a néppárt Ekon részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretném azt hangsúlyozni, hogy az RSP kiosztása nem alapozható az állampolgárok számára. Egyszerű módszerre van szükség, de figyelembe kell venni a reformok komplexitását. Ezeket az országspecifikus ajánlások alapján kell végrehajtani, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságok alapján. Ahogyan Lamaszúr kollégám elmondta, a fejlesz, fejlettség szintjét is figyelembe kell venni, a, az mit úgy számítunk, hogy a GDP-t a 27 GDP-nek arányában tekintjük. A versenyképesség szerinti ki a osztással kapcsolatosan azt mondanám, hogy az első szakaszban többre van szükség némivel, ami pedig a független költségvetési intézetet, intézményt illeti. Nem feltétlenül ellenzem ezt a javaslatban, de én úgy gondolom, hogy a 2013 per 473-as rendelethez ezt nem lehet kapcsolni, mert ez, csak, mert ez csak az eurózóna országaira vonatkozik, és ennél szélesebb körben kell tekintenünk ezt a problémát. Törölni kellene az alokált erőforrások átadását a megosztott kezelésben, viszont biztosítanunk kell a koordinációt és a befektetések harmonizálását és összehangolását a makrogazdasági feltételek és az országspecifikus ajánlások fényében, illetve a tagállamok reform kötelezettségvállalásait is figyelembe kell venni. Azt is meg kellene említeni az általános és konkrét feltételek között, hogy nyugdíjreformra és igazságügyi reformra van szükség. Köszönöm, pontosan két percet töltött ki. Az SND nevében az Ekontól nincs itt az árnyék előadó, úgyhogy tovább is lépek az ECR-hez. Take the floor. Okay, please do. Tessék. Köszönöm szépen kollégám nevében, Kosta nevé, kolléga nevében, aki elnézést kér, szeretném elmondani ezt az öt gondolatot, amit szeretett volna megosztani önökkel. Pozitívan gondolkodik a bizottsági javaslatról, amelynek az alapja egy olyan program, amely már létezik. De még van néhány feltétel, amit ő törölni szeretne, például, hogy a 2008-as pénzügyi válság után feltárult, hogy milyen fontos a gazdasági, szociális tényezők figyelembevétele is, kiigazítandó a gazdasági reformok, túl feszített gazdasági reformok negatív hatásait, megengedve az állampolgároknak, hogy javítsák élethelyzetüket. Ezt figyelembe kell venni a szociális jogok pillére tekintetében, illetve a fenntartható fejlesztési eh, célok vonatkozásában is. Másodszor is ragasztó, hogy a reformok eh, az a reformok hatását csak az a különböző költségvetési sorok összefüggésében tekintik. Ezen a kereten kívül is hajthatnak végre reformokat az országok. Harmadszor a munkahelyek minősége, munkahelyteremtés is fontos szempont, az esélyegyenlőség, a szegénység elleni küzdelem, és az igazságos verseny. Ebből a szempontból az európai szemeszterhez való kötődést nem hangsúlyozzák előképpen. Fontos, hogy minden reformban figyelembe vegyék a szerződés 9. cikkének végrehajtását, amely szociális hatástanulmányt ír elő minden reform végrehajtásához. Negyedik pont. Agasztónak tartja a kolléga, hogy a program csökkentheti a kohéziós politika jutatásait, vagy makrogazdasági kondicionalitáshoz vezethet, ami negatív hatással lehet azokra az országokra, amelyek még szenvedik a feszített költségvetési politikák hatásait. Ezért felelősségtudattal kell megközelíteni ezt a dossziét, illetve konstruktív, konstruktív szellemben. Merci beaucoup. And then, uh... Köszönöm szépen. Haushalts úr. Kölmer. Kölmer úr az ECR nevében a Költségvetési Bizottság részéről. Köszönöm szépen. A parlament mindig egyetért akkor abban, hogy szükség van több átláthatóságra, hatékonyságra a költségvetésben, de ennek fényében nem előnyös, hogy állandóan új programokról beszélünk, és azok által aztán pontosan az átláthatóság ellenkezőjét vallas, valósítjuk meg. Egyre kevésbé átláthatók a programok, és nem értem, hogy nagyon a kohéziós politikai akik a már nagyon régen jelenlevő lehetőségei után most miért kell újabbakat megvalósítani. Hogyha a strukturális reformokat támogatni akarjuk, arra pontosan a kohéziós politika a megfelelő eszköz, és ebben csak meg kell nézni, hogy milyen hatékonysággal tudunk dolgozni azt nem lehet tenni, hogy, ma, hogy szétosztjuk a pénzt, és aztán azt mondjuk, hogy hát majd csak valami történik vele. Ez nem megfelelő eljárás, ezzel nem érünk sokat, de már megvannak azok a programok, amelyek segítségével meg tudjuk valósítani a céljainkon. Egyre többször az eurozó, eurozónába való belépésre gondolunk a programjainkkal. Azt mondjuk, hogy egyrésztről, hogy nagyon magas hozzájárulások vannak, másrészt viszont úgy látjuk, hogy a jelenlegi formájában az euró, eurozónát úgyse tudjuk támogatni abban, hogy túléljen, hogy megmaradjon. El kell ismernünk, hogy az euró ebben a mostani formájában kudarcot val, valami másra kell gondolnunk, és akkor, ha ezt elismerjük, akkor nem is lesz szükség ez erre az új programra. Elnök, köszönöm szépen hogy megfelelő sztereó hatást érjünk el. Most akkor az, az Econ nevében is megadom a német képviselőnek a szót. Köszönöm szépen a két jelentéstevő munkáját. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy megpróbálják átfogóan vázolni a helyzetet. Van benne pozitív és negatív vonás is. Először is én úgy gondolom bíráló jelleggel, hogy nem elég világos itt, hogy a ö, kockázatok problémáját hogy lehet itt kezelni. Tehát, hogyha az államok a strukturális reformjaikat idejében vég, vég, végrehajtják, azt mondjuk akkor majd megfelelő támogatásban, financiális finanszírozásban részesülnek, de hogyha nem teszik azt, akkor megnézzük, hogy hogy esetleg visszavesszük a pénzt, stb. Hát ez így nem fog működni, egy bizonyos biztosítási garancia mechanizmusokra lesz szükség, különben a nem megfelelő célokra mennek majd a pénzek. Tehát én ebben a javaslatban ezt a biztosítékot nem látom. Aztán a frontloading probléma is, frontloading is problémát jelent. Tehát el, először támogatunk és gondolkozunk, és ö, támogatunk anélkül, hogy, ö, hogy igazából a ö, megfelelő ö, lépések mögötti gondolatot látnánk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ö, jó irányba megy a reform annak érdekében, hogy hogy elérjen bizonyos ösztönzést, viszont a kohéziós politikával kapcsolatban már az előttem szólók is azt mondták, hogy itt a kohéziós politika jogalapján kell működnünk, és a kohéziós politika a 174-es cikk alapján az egész Európai Uniót illeti, de itt ugye konkrétan az Euró, eurozónáról beszélünk, és ott vannak olyan államok, akik nem kívánják tartósan az euró övezeti tagságot, és emiatt úgy gondolom, hogy az eddig megadott jogalap nem fog működni ehhez a dokumentumhoz. Köszönöm szépen. Az ALDE részéről úgy látom, hogy nincsenek itt a Költségvetési Bizottság tagjai. Gigold úr a zöldektől szintén nincs, de talán Lambert úr majd helyette felszólal. Igen, akkor én, mivel én vagyok az egyetlen zöld, megkapom az összes négy percet a zöldek számára? Elnök, jó, meg, megadom önnek, önnek akkor három percet adok. Hát elnézést, hogyha nem vagyok e, ugye nem vagyok sem árnyék előadó, se társ előadó, de a zöldek nevében úgy gondolom, hogy négy percre lehetne jogom, de ha két percet kapok, csak a negatív pontokat tudom felsorolni. Jó, akkor kap négyet. A párizsi ö, fenntarthatósági célok és a, a párizsi klímaváltozási célok jók, aztán az, hogy a kohéziós politikából ide lehet pénzeket átcsoportosítani, e, ezt, ezt is jónak tartjuk a kettőt nem lehet versenyeztetni. Három, reform és konvergencia eszközre való névváltás és eurozóna eszköz, ez is érdekes szimbolika, de jónak tartjuk. Aztán a programok gyűröző hatásaira figyelni kell, igen, de azért arra is figyeljünk, hogy esetleg negatív hatások is lehetnek, nem csak pozitívak aztán a konvergencia támogató eszköz ezzel kapcsolatos feltételeket pontosabban kell megfogalmaznunk. Igen, az eurózóna tagsága a leglényegesebb, de szeretnénk a jogosultság hatáját egy kicsit kiterjeszteni, hiszen a zóna tagsága több, mint, többet igényel, mint nominális konvergencián. A, delegál, a delegált aktusokról van szó hogy bizottságra ráruházzuk ezt a feladatot, ez jó. Aztán számunkra az a problematikus, hogy nem választjuk el az európai szemesztertől ezt a támogatóeszközt. A nyolcas cikkben van ez, és egyébként a nyolcas cikk a legproblematikusabb, hogyha ezt nem módosítjuk, akkor nagyon nagy problémát fog jelenteni mindenféle szempontból, többek között a szociális szempontokból. Aztán a 2020 utáni költség, több éves keretről szóló félidős jelentés szempontjából is kellene itt, hogy legyen egy utalás, és a nemzeti független költségvetési intézményekről. Az ilyen intézmények ezeket sokkal pontosabban le kellene írni. Ezek értelmes költségvetési analízist kellene, hogy adjanak, anélkül, hogy politizálnánk azt. Tehát az, hogy független költségvetési intézmény, hát ezeket általában egyfajta gazdasági elv alapján szokták irányítani, az az elv, illetve az az iskola pedig kudarcot vallott, úgyhogy ezzel sem értünk egyet. Csak három percet használtam föl. Köszönöm, mondja az elnök. Költségvetés GUE nem, nincs. Ekon GUE, valaki van az Ekonból a GUE részéről? Nincs. EFDD, Váli úré a szó két percre azione di sostegno alle riforme strutturali possa essere utile solo se rivolta. Köszönöm szépen. Azt hiszem hasznos lehet ez a reform, akkor, de csak akkor, hogyha ez fenntartható gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontból, és valóban a növekedést szolgálja, és az Európai Unió által célkötözéseinek megfelelően a tagállamok maguk döntenek ezekről a kérdésekről. Nagyon fontos a jogosultsági kritériumot felállítani, ennek is meg kell felelni az Európai Uniós értékeknek, céloknak. A program feladata, hogy szociális és területi kohéziót támogassa a reformokat, az adóelkerülés elleni harcot, a szervezetbűnözés elleni harcot, fölépjen a munkanélküliség ellen, illetve megfelelő munkahelyteremtést segítse, és a kirekesztődést, kirekesztődéssel szembe menjen. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslata nem rossz, de ezt tovább kell erősíteni, annak érdekében, hogy valóban kapcsolódás legyen a javasolt reformokhoz. Az RSP nem szabad, hogy olyan politikákat, politikákat tartalmazon, amely csökkenti a béreket, hiszen ez lenyomja a gazdaságot, és nem hoz konvergenciát, hanem inkább következetlenségekhez, illetve további nehézségekhez vezet. Ez pedig azt jelenteni, hogy az európai állampolgárok még inkább a tüntetés útját választanak, hogyha túlságosan szigorúak a reformok. Nagyon fontos, hogy utólagos értékelés előzetes és utólagos értékelés is történjen. Meg kell vizsgálni a, az adó ellenőrzés kérdését a független nemzeti hatóságok részéről. Fontosnak tartom azt, hogy bizonyos tagállamok esetében az egy-egy reform, reform fontos, tehát nem szabad központosított megközelítést alkalmazni. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy az ENF részéről nincsen senki, illetve senki nem kért szót, úgyhogy most visszaadom a szót a bizottság, illetve átadom a szót a bizottságnak kettő percre. Uh, thank you very much. Um, so thank you for the support, at least of some of the member to the... Köszönöm szépen a támogatást, legalábbis néhány felszólaló támogatását a javaslat mellett. A konvergencia eszközről szeretnék beszélni néhány szóban, illetve hogy szűkíteni kell a hatályt, viszont azt is fontos tudatosítani, hogy a cél az volt, hogy a tagállamok a nominális konvergencia kritériumokon túlmenjenek, tehát már végül is azon országoknak is segíteni szeretnénk, akik elérték a konvergencia kritériumokat, hogy túllépjenek ezen, tovább menjenek. Vannak további javaslatok is, hogy többet kérjünk a tagállamoktól, például egy költséghatékonyság elemzést, hogy azt is figyelni kell, hogy ne legyen túl nehéz a tagállam számára a program benyújtása, a források átcsoportosításának kizárása sajnálatos sokat segített ez a tagállamoknak, például a Görögországnak, akik nagyon sokszor kihasználták technikai támogatás érdekében ezt. Az eh, relokációs kulcs nagyon fontos, ezt egyszerűsíteni kell és operatívá tenni, különben nagyon nehéz megállapodást tető alá hozni. Ami a jelentést illeti, a jelentő, a javaslat célja, hogy a tulajdonosi szemléletet, a gazdaszelemet erősítse ennél a reformnál. A szociális reformok is beletartoznak a reform hatájába. Az európai szemeszter keretében is sokat foglalkozunk ezzel a témával. Tudni kell, hogy mi a különbség a kohéziós politika között, amely a reformok folyóköltségeit, beruházási költségeit finanszírozza, hogy strukturális reformokat fogadjanak el a tagállamok, és itt be is fejezem. And since we are running a bit ahead of this... És mivel van még időnk, most van alkalmam arra, hogy minden társelőadónak három percet adjak, hogyha szeretnék ki használni, és most fordított sorrendben kezdünk, tessék. Well, thank you, Janet. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért megpróbálom két percre szorítani a felszólalásomat. A bizottság is felhozott néhány kérdést. Talán reagálnék a zöldek reagálására, illetve egy képviselői felszólalására a független költségvetési intézettel kapcsolatosan. Nem arról van szó, hogy új testületet akarunk létrehozni, de azért valamin itt dolgozhatnánk, hogy ez vonatkozóan a tagállamokra is, és az EPP észrevételére szeretnék reagálni, illetve az ECR gondolatára. Luka, Luka Orr beszélt a javaslatáról. That's why we should the scope, uh, keep it very limited. Ezért nagyon fontos, hogy a hatályt megtartsuk szűk körben, várjuk a módosító javaslatait. Egyelőre ennyiben szerettem volna reagálni és várom a további együttműködést a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm. A Kordiászapár kolléga, köszönöm szépen. Szeretnék én is nagyon gyorsan reagálni az elhangzottakra először is, ami a, az elosztási kritériumokat illeti, többen megemlítették ezt. Megpróbáltunk megállapodásra jutni, hogy megváltoztassuk a kiosztási kulcsot, az elosztási kulcsot, de nem jött létre megállapodás ezért mivel úgy gondoljuk, hogy nem elégséges kritérium a lakosság, vagy a népesség nagysága, remélem, hogy a jövőben ezen tudunk dolgozni és megállapodásra jutunk. Például a kohéziós politika elosztási kulcsait felhasználhatnánk, vagy valamilyen hasonló megoldás észszerű volna. Ami a reformok tartosságát illeti Lemeszóró úr javaslatot tett, valóban még a téma mélyére nem jutottunk el, lehet, hogy még egy évvel meg kellene hosszabbítani ezt a folyamatot, hogy a reformok eredményei megmaradjanak, de azért érdemes tanulmányozni Lamaszúr úr javaslatát. Aztán, ami a kondicionalitást illeti a jogállamisággal kapcsolatosan, tudom, hogy más szakbizottságokban, más jelentésekben most mindenki el akar helyezni egy jogállamisági feltételt. Én azt gondolom, hogy nem szükséges. Szávama úr is beszél majd erről a jogállamiságnak, ő az előadója. Minden programban vizsgálni kell a jogállamiságot, ugyanígy a pénzügyi keretnél is és most hirtelen mindenki külön ki akarja emelni a jogállamisági feltételt, de ez ezek szerint technikailag nem szükséges. Két észrevételem van, az egyik az erkölcsi kockázatot illeti. Úgy gondolom, hogy bizonyos frakciók szeretik ezt a kifejezést, de amilyen összegről beszélünk, és amennyi jut ebben a programban az egyes országokban. Én úgy gondolom, hogy itt nincsen morális kockázat. 100 millió eurókról van szó, minden ország ra igaz az az Európai Unióban, hogy ez nem feltételez morális kockázatot. Nem pénz megelőlegezésről van szó, pontosan az volt az egyik bírálat az én frakciómból, hogy mire megérkezik ez a pénz, addigra mindenki el is felejti azt a reformot, amire juttatták. Úgyhogy én inkább azt gondolom, hogy túl késő jönnek a pénzek. Nagyrészt egyetértek a zöldek felszólalásával, különösen a szociális pillérrel kapcsolatosan, a COP21-el kapcsolatosan, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan sok munka van még itt. Utolsó gondolatom a zöldekkel és az EPP-vel kapcsolatosan. Én nekem nem volna gond, hogy az eurozónán kívüli országok felé elcsoportosítsunk bizonyos összegeket, de ez csökkenti a 22 milliárdot, ami már egyébként sem egy túl nagy összeg. ha csak az, a lakosság szerinti kritériumot használjuk, vagy bármilyen más kritériumot, akkor majd meglátjuk, hogy milyen szükösnek bizonyul ez a kerete. Legjobb lenne megduplázni, de úgy látom, hogy erre nem sok esély van. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a vitát. És hadd szóljak én magam is hozzá a jogállamiságról szóló megjegyzéshez. Valóban ez a E, ez a jogállamiságról szóló kitétel mostanában elég népszerű. Nagyon sokat beszélünk ugyanakkor a jobb minőségi jogalkotásról, akkor most járjunk is elő jó példával a költségvetés és az ECON szakbizottságokban, és kerüljük el a szükségtelen szövegrészeket. A módosítók benyújtásának határidő, határidejére emlékeztetnék. Január 15-én 15 órakor van ez a határidő. A és vagy a február 20, 20-án vagy 21-én fogunk szavazni az ügyben. Van-e az egyebek alatt bármi megvitatni való? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor még elmondanám, hogy a következő ülésünk dátumát még mindig nem határoztuk meg, tehát a Költségvetés és Gazdasági Bizottság közös találkozójának következő közös találkozóját még nem tudjuk mikor lesz, viszont akkor most le is zárom az ülést 5 perccel a meghatározott idő előtt.